Good afternoon, colleagues. I see some who are not here, but... Uh, Kezdjük el a mai ülésünket. Sokan még nem elkezdtek meg, de szerintem azért elkezdhetjük. Kezdjük az első napirendi ponttal, a napirend elfogadása. Hogyha nincsen semmilyen ellenvetés, akkor azt javaslom, hogy a módosított kezdős, kezdési idővel fogadjuk el ezt a napirendet. Technikai jellegű bejelentésem van. Szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy udvariasságból a vendégeink előtt az első ajtót bezárva tartjuk a viták során. Hogyha valakinek mégis távoznia kell, az használja az oldalsó ajtókat, amik hátul vannak a teremben. Ne, ne az ablakot, nem, nem nagyon kreatív ötlet, hétfő van ugyan. Jó, hogy ilyen kreatívak. Van egy kiáratott oldalt, a hátsó kiáratot kell tehát használni. Hármas napi rendi pont. Megfelelve a parlament 214-es eljárási szabályzatának az AFET koordinátori ülésének döntése egy január 20-án feltöltöttük az AFET web oldalára minden más kísérő dokumentummal együtt, és ezeket majd a mai ülés jegyzőkönyvéhez is csatoljuk. Nos, most rátérek a négyes napireni pontunkra, az EU és Kanada közötti kapcsolatok, a jelenlegi helyzet és a 2019. évi szövetségi választások hatása. Kedves kollégák, több mint egy kolléga van itt, tehát kedves kollégák, üdvözöljük itt Erita Hrádát, aki a külügyi szolgálat amerikai kontinenssel foglalkozó ügyvezető igazgatója. Ő fog beszámolni arról, hogy hogy állnak az EU-Kanada kapcsolatok. 2019. október 21-én választások voltak Kanadában. A liberális párt eh, Justin Trudeau miniszterelnök kell az élén 157 helyet nyert, így kisebbségi kormányt tudtak alakítani, és elvesztették a többséget a konzervatív párttal szemben, amit 2005-ben nyertek. Az EU kapcsolatai Kanadával a kölcsönös értékeken alapulnak. Kanada az EU egyik leg legszorosabb és leginkább hasonlóképpen gondolkodó partnere Európán kívül. A CETA tárgyalások során itt voltak a miniszterek, az volt, azt mondták, hogyha Grönland nem keleten lenne Kanadától, hanem nyugatra, akkor jótok lehetne az Európai Uniónak de egyértelmű, nem arról volt szó. Lezárva a, a stratégiai partnerségi megállapodást, illetve a CETA-t 2016-ban tovább mélyültek a kapcsolataink. Kanada megbízható tagja, partnere az Európai Uniónak, és nagyon sokat tud kínálni a az működés szempontjából különböző területeken, mint például a védelmi biztonsági politika, mesterséges intelligencia. Ezt a fajta az erős partnerséget folytatni kell az új, annak megválasztott kanadai parlamenttel is. Tisztelt nagykövet, öné a szó, hogy beszámoljon arról, hogy milyen hatással jártak a kanadai választások, és hogy milyen fajta tevékenység várható az EU és Kanada között az elkövetkező hónapban. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, tisztelt képviselő, tisztelt elnök úr! Nagy öröm számomra az, és megtiszteltetés az, hogy itt lehetek önöknél, és megoszthatom kicsit a tapasztalatainkat, illetve azt, hogy hogyan is működünk együtt Kanadával. Ahogyan is elmondta, láthattuk, hogy októberben választások voltak, nem igazán változott meg a helyzet, egy kicsit változott, de nem annyira. Azt láthatjuk, hogy az második Trudeau kormány esetében 75%-ban maradtak a miniszterek, tehát nem igazán látunk nagy váltást politikai területen. Láttuk a kormányprogramot is és elmondhatom, hogy ez a program nagyon hasonlít arra, amit az Európai Bizottság is előterjesztett, ez mindenképpen pozitív. Ez nagyon jól jelzi azt, hogy mennyire jók a kapcsolatok az EU és Kanada között. Ön is elmondta, hogy Trudeau miniszterelnök egy kisebbségi kormányt fog vezetni, és nagymértékben támaszkodnia kell azokra a pártokra, amelyek azt ígérték, hogy támogatják őt. Természetesen azt láthatjuk, hogy nagyon megosztott volt az ország a választások után a keleti-nyugati tartományok között, a városok és a vidéki területek között volt megosztottság, és amire most szükség van, az a kohézió és az egységesség a kormánynak valóban mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy egyesítse az országot. Ez hasonlít arra, amit a világ más részén is láthatunk. A miniszterelnöknek közös nevezőt kell találnia az ellenzéki pártokkal, hogy előre tudja vinni programját, és az ő programjaikat is ezen periódusban. Néhány héttel ezelőtt a miniszterelnök megtartotta az úgynevezett trónbeszédet, és a kanadai parlament jóváhagyta az itt elhangzott prioritásokat a múlt hétfőn. Tehát a helyzet egyértelmű, és beszélhetünk a prioritásokról. Ez a klímaváltozás elleni küzdelem, ez a fő téma Európa és Kanada számára is zéró kibocsátás 2050-re, ez volt az ígéret, és természetesen a kormány hangsúlyozza azon ambícióját, hogy speciális módon próbálja ezt elérni, úgy, hogy a gazdaság növekedhessen, és megfizethetőbb legyen az élet. A kormány megpróbál számos intézkedést foganatosítani, hogy elősegítse az épületek energiahatékonyságát, illetve hogy a tiszta technológiai vállalatokat segítse elő. A másik prioritás az a regionális megosztottság áthidalása. Ehhez, ezt önök is tudják, Christia Freeland minisztert nevezték ki erre. Ő lett a kormányügyi miniszter, ő egy nagyon um, nagy elfogadottságnak örvendő miniszter, és nyílt együttműködő kapcsolatokat kell kialakítani minden tartományjal, minden területtel. Tudjuk, hogy mennyire sokat tud tenni ez a miniszter, mennyire hozzáértő, Európában is sokat segített a CETA esetében, a stratégiai partnerségi megállapodás esetében, és remélem, hogy továbbra is sokat fog tenni. A Trudeau kormány adócsökkentést is ígért, ugye nem mindenki számára, csak bizonyos csoportok számára, és ne, nem a legtehetősebbek számára. A cél az az, hogy egy nemzeti eh, gyógyszerprogramot hozzanak létre. Gondolnunk kell arra, hogy Kanadában a betegellátás eh, nem eh, terjed ki a gyógyszerek előírására, a receptekre. Ez nagyon fontos része a tudó kormányprogramnak most. Ezen kívül fontos még a programban az őslakosokkal történő megbékélés. A kormányzat bejelentette azt, hogy megpróbálják teljes mértékben végrehajtani az ENSZ őslakosokra vonatkozó nyilatkozatát az új mandátum első évében, tehát nagyon ambiciózus ez a célkötőzés. További célok, ezeket csak felsorolom, a műanyag szennyezettség csökkentése, ez is az Európai Unióban fontos téma. Nagyon fontos téma még Amerika számára. A szigorúbb fegyver előírások, illetve a csővezetékek a hegyi területeken, ez egy belső kanadai eléggé megosztott téma külügyi szempontból ratifikálni kívánják az USA-MCA megállapodást. Ez az régi NAFTA kereskedelmi megállapodás az USA-val és Mexikóval. És van még egy nagyon nagy kihívást jelentő dolog a kormány számára. Megpróbálnak egy helyet szerezni maguknak az ENSZ biztonsági tanácsában, és emellett már kampányolnak a hasonlóképpen gondolkodó országokkal kívánnak együttműködni, megújították azon kötelezettségvállalásaikat, amit a NATO-val szemben tettek, illetve az ENSZ békefenntartók felé tettek, és további segítségnyújtást kívánnak tenni, vannak prioritásaik is, az oktatás és a nemek közötti esélyegyenlőség. Végezetül még egy dolog, ami nagyon fontos Európa számára. Azt mondták, hogy a hasonlóképpen gondolkodókkal kívánnak együttműködni, működni, a digitális területről szóló szabályok felvizsgálásában, hogy igazságosság és hogy etikai újraimutatás jön létre a mesterséges intelligencia területén. Ez nagy mértékben megfelel azoknak a prioritásoknak és amit az Európai Bizottság fektetett le. Az Európai Unió esetében tudják, hogy Ursula von der Leyen mit mondott el Strasbourgban novemberben, egy olyan világról beszélt, amely változékony, ahol túlságosan sok hatalom van, amely csak a konfrontáció, az unilateralizmus nyelvét beszélik, és szembe kell nézni ezzel a kihívással, ehhez viszont a barátainkkal, barátainkkal kell együttműködni. Kanada a barátunk, szövetséget lehet velük kiépíteni, és nagyon fontos partner számunkra Kanada. Beszéltünk már a stratégiai partnerség működésről, a CETA-ról, várjuk a CETA ratifikációját. Jelenleg átmeneti alkalmazás alatt áll ez. Szeretnénk ebben az évben miniszteriális szinten is előre haladni, és szeretnénk esetlegesen egy csúcs találkozót is Kanadával, a közös céljaink megmutatására, és akár egész év végén tartatnánk egy ilyen találkozót. Az elmúlt években pozitív volt a fejlődés. A CETA esetében valóban van ok ünneplésre, mert 10,5%-kal növekedett a bilaterális kereskedelem az elmúlt három évhez képest, és az EU kivitele Kanada irányában 5 15%-kal nőtt, és a mezőgazdaság kivétel is nőtt Kanada irányába. És úgy gondolom, hogy mindenképpen e, erre e, gondolnunk kell. Egy hét múlva ünnepeljük a közös együttműködési tanácsot, felmérik majd itt a bilaterális együttműködést, és lesznek még további magas szintű ülések ebben az évben. Mit, mire készülünk ezen találkozó esetében? Az emberi jogok elősegítése lesz az egyik téma, hogyan lehet e, ebben együtt működni a kanadaiakkal, beleértve a demokráciát, a nemek közötti esélyegyenlőséget, a jogállamiságot, a jogalapú e, multilateralizmust, megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy hogyan lehet együtt működni a kanadaiakkal, a klímaváltozás elleni harcban, ez nagyon fontos a mi programunk számára és a kanadaiak számára is. Megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet a tiszta technológiákat elősegíteni. Más téma a találkozónk számára a digitális program, ez mindkét fél számára egy fontos prioritás, a digitális innováció, a mesterséges intelligencia támogatása, és megvizsgáljuk az esetleges együttműködést a már meglévő, illetve kialakú digitális adatok megfelelő felhasználása szempontjából. Ugyanilyen fontos téma a biztonság, megerősített együttműködésre van szükség a fenyegetettségek elhárítása szempontjából, a biztonsági program végrehajtására van szükség, a békés stabilitás elősegítését kell elérni a kanadaiak részvételével bizonyos EU programokban, műveletekben. Kanada részt vesz bizonyos EU válságkezelési programokban, például Ukrajnába, Cisjordániában, Irak, illetve Iránban. Kanada nem csak, hogy nagyon jó NATO partnerünk, néhány nappal ezelőtt volt egy nagyon jó védelmi biztonsági párbeszédünk is, itt további együttműködésről, prioritásokról beszéltünk, és leszögeztük azt, hogy készek vagyunk arra, hogy ezekben a kérdésekben továbbra is együttműködjünk. Szeretném én is megismételni azt, amit ön is elmondott, és amit hallhattunk Timothy Garden Ash professzortól 2008. novemberében itt Európában azt mondta, azt mondta, hogy egyetemben kell meghatározni Európa határait, de amellett érvelt, hogyha Európában érték közösség van, ha erről van szó, akkor Kanada is nagyon jó EU tag lehetne. Köszönöm, és szívesen megválaszolom a kérdéseiket. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Hogy lehet definiálni hogyan lehet egy kanadai definiálni, fegyverrel nem rendelkező észak-amerikai, akinek van egészségbiztosítása. Kollégák! Úgy látom, van, aki jelentkezett már. Pizapia kolléga az első. Grazie, grazie moltissimo per la sua relazione. Molto esauriente anche. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a beszámolót, nagyon pozitív dolgokat hallottunk, illetve propozitív dolgokat is. Néhány kérdést engedje meg, hogy feltegyek. És abból származtatom ezeket, hogy ön szerint mik a prioritások. Egyébként az ön prioritások nagyon hasonlítanak a parlamenti prioritásokra Kanadával kapcsolatban. Az első kérdésem. Jelenleg hogyan reagálnak Kanadában az iráni helyzetre, illetve azután, hogy néhány héttel ezelőtt egy harci repülőt, utasszállító repülőt lelőttek. Második dolog, a kanadai kormány és az EU-s az EU közötti kapcsolatokban. Ugye gondoljunk arra is, hogy milyenek a, milyen a kapcsolat nem csak a kormányon, hanem az ellenzékkel is. Az elmúlt időszakban több szerződést is aláírtunk Kanadával. Kérdezem, hogy hogyan vélekednek erről a szerződésről, vagy ezekről a szerződésekről, a CETA-val kapcsolatban, illetve a stratégiai partneri megállapodással kapcsolatban. Erről hogyan vélekednek mostanában? Köszönöm, Viola! Köszönöm szépen! Köszönöm, nagykövet asszony, ezt a nagyon teljes összefoglalást elmondta, hogy az EU és Kanada között a kereskedelem fellendülőben van, ez mindenképpen pozitív a tagállamok számára is. Említette a mezőgazdaságot. Miről tudna még beszámolni? Mely ágazatokban jelentkezett még a kereskedelmi növekedés? Hogyha erre nem tud most válaszolni, akkor szívesen veszem az írásos választ is. Aztán mi a helyzet a sark körrel kapcsolatban? Oroszország igen agresszíven lépett fel a sarköri területen, ezt Kanadát némileg meglepte. Ezzel kapcsolatban vannak-e új fejlemények? Beszélnek -e erről Kanadában, a közéletben vagy a diplomáciában? Ez érdekelne. Illetve a kínai-kanadai kapcsolatok hogyan alakulnak? 13 hónappal ezelőtt Venga asszonyt letartóztatták, a Huawei is egy fontos téma, ugye nem tudom, hogy erről nyilvánosan tud-e bármit mondani. az Egyesült Államokhoz képest hogyan lehet ezt a problémát megoldani, illetve hogyan lehet azt elérni, hogy Kínával rendeződjön a kapcsolat, tudván, hogy az ország nyugati részén, illetve hogy a kontinens nyugati részén elég nagy a kínai lakosok száma. Aztán Kanada és Kelet-Európa kapcsolata, elég komoly ukrán diaspora él a kanadai prérike. És hogyha megtenné, akkor azt is szívesen meghallgatnánk, hogy milyen konkrétumokat terveznek Ukrajnával kapcsolatban, avagy a keleti szomszédságba tartozó országokkal kapcsolatban. Köszönöm, Moreno Sánchez úr következik. Itt vagyok. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a nagykövet asszonyt is. Én csak póttag vagyok ebben a szakbizottságban, de én vagyok a standing ra- uh, raportőrje a szétának, illetve a kanadai delegációnak is alelnöke vagyok. Ön is elmondta, hogy az EU, EU-n kívüli országok közül Kanada a legeurópai, nagyon sok a közös értékünk, közös problémáink is vannak, és ön is elmondta, hogy ez a megállapodás sokkal több, mint kereskedelmi megállapodás, beszélt a migrációról, a klímaváltozásról, a nemek közötti egyensúlyról, és azt gondolom, hogy ezen még sokat kell dolgozni, említette azt is, hogy a kanadai kormány összetételben nem nagyon változott. Jó lenne, hogyha a kapcsolatunkban sem nagyon lennének változások. Hogyan vélekedik a ratifikációs folyamatról? Vannak olyan országok, akik vonakodnak ratifikálni, és sokszor bizony hamis információ is felüti a fejét. Végül is a szuverén parlamentek szavaznak erről, nem mindig rendelkeznek azonban az összes információval. Nekünk mit, kell, mit kéne tennünk itt a parlamentben, hogy ez a helyzet megváltozzon? Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is feltehetnék egy kérdést. Eddig Eddig a kereskedelmünk 40%-a, az EU kereskedelmének, Kanadába induló kereskedelmünk 40%-a az Egyesült Királyságból származott, ők most kiléptek. Ugye ők leginkább a brit nemzetközösség országai célozzák meg kereskedelmükkel. Lehet-e várni, vagy látni bármiféle változást, hogy egyes cégek áthelyezik székhelyüket. Mire, mit lehet látni, mire lehet számítani? Lehet már tudni most is valamit erről, mielőtt megállapodtunk volna az Egyesült Királysággal. Más, más valaki esetleg? Akkor kérem, válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen. Vissza a felé. Kezdeném meg a választadást. Szert a kereskedelem hogy fog kinézni a kereskedelem ezután? Jelenleg átmeneti időszakot élünk meg. Az Egyesült Királysággal még egy évünk van, ennek az időszaknak a végéig az Egyesült Királyságon is múlik, hogy eh, hogyan, alakul majd, hogyan alakulnak majd a tárgyalások. Azt hiszem, hogy megvan a eh, érdeklődés arra, hogy Kanadával létrejön egy eh, kereskedelmi megállapodás vizsgáljuk a helyzetet, a statisztikákat, hogy számukra ez konkrétan mit jelentene. Nem csak Kanadáról van szó, ez egy általános trend. Hogy fog kinézni a fejlesztési segényújtás például az Egyesült Királyság nélkül? Tudom, hogy nagyon sokat beszéltek erről itt az Európai Parlamentben már, Nálunk a referatúra vezetősök, illetve a harmadik országokért felelősek a külügyi szolgálatban és pontosan ezzel foglalkozunk, foglalkozunk, megpróbáljuk az orientációkat valamilyen módon meg előlegezni. A kanadai, a kanadai kormány bizonyos megállapodásokat már aláírtak harmadik országokkal. Nincsenek itt előttem a statisztikák, azt hiszem a DG Trades kollégák ezt jobban tudják, mint a külügyi szolgálat. CETA-val kapcsolatban valamit tehetünk azért. Segíthetünk a DG Trades kollégáknak, hogy el tudjuk nekik magyarázni, hogy ezek, ez miért hasznos, egyeztetünk a tagállamokkal is, tájékoztató kampányokat rendezünk. Próbálunk arról beszámolni, hogy ezek a megállapodások mit értek el eddig, mit jelentett ez konkrétan számunkra. Egyébként az óceán túloldaláról nagyon komoly érdeklődést tapasztaltunk egyes témák, események iránt és az Európai Unió iránt is nő az érdeklődés. Voltak két oldalú munkacsoportok is. Azt hiszem, most kb. 25-nél járunk, és lesznek még ilyenek. A szakértők szeretnének leülni együtt, és szeretnének együtt működni Én úgy látom, hogy számukra azért van még potenciál ebben a kapcsolatrendszerben. Nagyon pozitív, hogy ilyen sok a munkacsoport, és ezek a munkacsoportok tényleg aktívak, találkoznak, eszmét cserélnek. Vannak olyan, vannak olyan országok, amiknek a munkacsoportjai csak névleg léteznek, nem igazán aktívak. Itt egyáltalán nem ez a helyzet. Nagyon aktívak a kanadai munkacsoportok. CETA-val kapcsolatban ugye mondtam, hogy a, munk- hogy a tagállamokkal egyeztetünk, próbálunk nekik segíteni, és a kanadai nagykövetségek is rendkívül aktívak a tagállamokban. Ukrajna témája. Nagy az ukrán diaspora Ukra- ö, Kanadában, és az előző tudó kormány próbálta támogatni az ukrán reformokat a különböző jogszabályok elfogadását próbálta támogatni. Például a korrupció ellenes jogszabályok meghozatalát. A mi munkánk abból áll, hogy koordinálunk Kanadával, Ukrajna témájában például, tehát szinergiákat próbálunk meg létrehozni. tehát válvetve végezzük ezt a munkát. Nézzük a sarkköri vidéket. Ez egy újonnan megnyíló terület. Talán tudják, hogy a külügyi szolgálatnak van egy külön sarkköri dimenziója. Megpróbálunk aktív tagjai lenni a sarkvidéki csoportnak, ennek a tanácsnak az EU nem tagja, csak a tagállamok, de szakpolitikánk szakpolitikánkat koordináljuk Kanadával, és Kanadával ez ügyben is rendszeresen találkozunk, egyeztetünk. A prioritásokat és a szakpolitikát tehát közösen határozzuk meg. Egyrészt arra figyelünk, hogy mit tesznek a tagállamok, másrészt pedig az, hogy Kanadának mik a prioritásai. Logikus módon a kanadai prioritások azért valamennyire eltérnek a miénktől. Ez már csak így van. Tudjuk, hogy Oroszország hogyan lép fel a sarkvidéke. Természetesen nyomon követjük a helyzetet, de ez egy olyan terület, ahol együtt kell működni. Support for, uh, I mean, maybe, maybe uh, I stay with foreign policy. A, most Kínára térnék rá. Kína és Ukrajna a két, két legfontosabb prioritás, amivel kapcsolatban legtöbbet eh, koordináltunk a kanadaiakkal. A kanadaiak nagyon örültek annak, hogy eh, támogattuk őket ebben a két témában, főleg a Kínában letartóztatott személyekkel kapcsolatban. Remélem, hogy diplomáciai erőfészítéseink előbb-utóbb győzedelmeskednek, és hazatérhetnek ezek a személyek, de valójában egy két oldal ügyről van szó. Ahol tudunk, segítünk, mert alapvetően mégiscsak az emberi jogokról van szó, és ezeknek a személyeknek a jogairól. A az ellenzék mennyire támogatja a CETET? egyértelműen támogatják egyébként a kezdeti szakaszban azért volt, voltak kritikus hangok is, de újabb adatok alapján azt kell mondjam, hogy az ellenzék, illetve nem csak a kanadai ellenzék, hanem az európai ellenzék, mármint a CETA ellenzéke is érti, hogy ez egy nagyon jó minőségű megállapodás, és több előnye van, Európa és Kanada számára is, és valójában a kritikus megjegyzések kezdenek eltűnni. Természetesen jó példákat próbálunk megjeleníteni mindenki számára, és jó érveket ebbe a közvitába. És ha jól tudom, jól emlékszem, volt egy kérdés Iránra vonatkozóan is, ismerik az álláspontunkat, az EU álláspontját, és azt is tudják, hogy a biztonsági tanács állásfoglalásán alapul ez, vagy határozatán alapul ez. Kanada pedig szeretne a biztonsági tanács tagjává válni, így aztán támogatja ezt. Azzal kapcsolatban lehetnek vélemény különbségek, hogy mit lehetne még tenni Iránnak, Irán témájában és nem mindig értenek mind egyet azzal, amit az, a déli szomszédjuk mond, de az Európai Unióval egyet értenek. Further colleagues who... Még kollega, aki szeretne kérdezni. Amennyiben nem, akkor megköszönjük, hogy eljött. Uh, Kérem továbbra is kövesse figyelemmel a kanadai eseményeket, és számoljon be nekünk azokról nagy örömmel, elnök úr. Colleagues, we have a, uh, an eight minute break. Uh, egy nyolc perces szünetet tartunk, uh, kedves kollégák. Várhelyi biztos akkor érkezik, és az egy zárt ülés lesz, tehát hátulról a fiatalok members Uh, are invited to... Akiknek senki, semmi dolga itt, azok kérem távozzanak, szálljanak le a hajóról.